Welcome to this, uh... Üdvözlök mindenkit az EMP szakbizottság mai ülésén. Kicsit kevesen vagyunk, remélem, hogy még időközben megérkezik néhány tag. Legalábbis a szavazás előtt. A parlamentnek gondjai vannak az internetes IT rendszer működtetésével. Vélhetően ez is oka annak, hogy ilyen kevesen vagyunk. Ugyanis nagyon nehéz az információkat eljuttatni a képviselőknek. Remélhetőleg ez megoldódik, ha csak meg nem oldódott már. De hát remélem, hogy többen is érkeznek még a szavazás előtt. Az összes nyelv hozzáférhető a finn, a lett, a litván, a máltai, a bolgár és a horvát nyelv kivételével. És akkor elfogadhatjuk a napi rendet is. Remélem, hogy elfogadhatjuk. Jó, akkor elfogadottnak tekintjük. Hármas napi rendi pont következik a készségekkel és képesítésekkel kapcsolatban nyújtott jobb szolgáltatások. Most kezdődtek meg a tárgyalások a Europass ügyében, és a Europass kapcsán a legfontosabb ügy, illetve kérdés az, hogy a tanács egy új struktúrát javasolt. Technikai szinten megpróbáljuk elemezni azt, hogy mik a különbségek a két javaslat között, ami a valós tartalmi kérdéseket illeti. A bizottság információt küldött nekünk, a munkatársak már egyeztettek egymással, remélhetőleg sikerül mielőbb megoldani a nyitott kérdéseket azért, hogy hogy Európász politikai kérdései kapcsán megkezdődhessen az egyeztetés. Mannórnak adnám meg a szót, aki jelentéstevője a témának, kérem világosítson fel bennünket a dolgok jelenlegi állásáról. Köszönöm szépen, elnök asszony! Készítettünk egy jelentést a Kulturális Szakbizottsággal együtt, az EMPL részéről én voltam a jelentéstevő. Malinov kollégával sikerült nagyon jól együttműködni. Június 21-én volt egy szavazás, és azt hiszem, hogy meggyőző volt az eredmény. 69-en szavaztak mellette, egy kolléga szavazott nemmel, és egy kolléga tartózkodott. Ennek folyamányaként megkaptuk a mandátumot is. 64-en mellette, tart, mellette szavaztak, 6-an nemmel szavaztak, és egy, tartózko, egy kolléga tartózkodott a mandátum kapcsán. Megtörtént az első három oldalú egyeztetés, Marita Ulfskog elnök asszonyunk vezetésével nagyon jól vezette az egyeztetést. A lényeg az, hogy meglegyenek a korszerű eszközök ahhoz, hogy a Europass megfelelően rögzíteni tudja készségeket és képesítéseket és Az is fontos, hogy különböző célcsoportok használni tudják a Europass-t. A munkavállalók, a tanulni vágyók, azok, akik esetleg vállalkozóként dolgoznak, és szeretnék az eredményeiket a Europass révén rögzíteni. Fontos tehát, hogy a készségeket és képesítéseket is rögzíteni lehessen, de az Európai Bizottsággal szemben egy kicsit más, hogy gondolkodunk az EBSCO-ról. Ez egy rendszer, amelynek a működtetése még nem megfelelő a bizottsággal szemben máshogy gondolkodunk erről az egészről, és szeretnénk, hogy a Europass egyelőre önkéntes alapú legyen, ugyanúgy, mint az ECOR esetében. Annak idején én voltam az Európai Parlament jelentéstevője a témának. A European Qualification Framework Network esetében is azt szerettük volna, hogy legyen egy közös eszközünk, miközben tiszteletben tartjuk a tagállamok közötti különbségeket. Október 10-én volt az első három oldalú egyeztetés, és világos volt az álláspont, az Employment Szakbizottság és a Kulturális Szakbizottság azonos álláspontot képviselt. Beszámoltunk arról, hogy fontosnak tartjuk, hogy az eszköztárunkat korszerűsítsük. Fontos, hogy a készségeket és képesítéseket rögzíteni tudjuk valamilyen módon, és a legutóbbi eh, ilyen vonatkozású döntés 2004-ben született. E tekintetben is nagyon fontos ez a dosszié, de nem szeretnénk olyan eszközt létrehozni, amely csak egy evolúciós eh, útvonalat képvisel. Malinov kolléga ma nem tud itt lenni, ezért röviden beszámolnék helyette arról is, hogy milyen fontosnak tartjuk, hogy a készségeket ne csak ismerjék a kül- és elismerjék a különböző tagállamokban, hanem az egyes szereplőknél is elismerjék őket. Hogyha a vállalkozások, vállalatok elismerik azt, amit rögzít a Europass, akkor ez egy hasznos és jó eszköznek bizonyul majd. Kohl úr is megkapta az egyeztetésen a szót, ő az észt soros elnökséget képviselte az egyeztetésen. Szeptember 27-én született egy általános megállapodás a tanácson belül, és kiderült, hogy annyira nem is különböznek a mi a tanácsétól. Különböző cikkekkel foglalkoztunk, Malinov kolléga az 1-es, 2-es cikkkel foglalkozott. Itt arról van szó, hogy gondoskodni kell róla, hogy az önkéntességen alapuljon az eszköz továbbra is, a hármas cikknél az információs rendszerekről van szó, a négyes és kilences cikkben pedig arról volt szó, hogy megfelelő adatvédelmet tudjunk biztosítani. Én magam az ötös cikkkel foglalatoskodtam, itt a Europass Qualificationről van szó. Arról kell gondoskodni, hogy a tagállami kompetenciákkal, készségekkel foglalkozó hatóságok és a különböző szakmai intézmények is mind részt vehessenek a folyamatban. Ami az ESCO témáját életi, ez egy fontos jelenség, amelyet az Európai Bizottság mindenképpen szeretne átvinni. Sem a tanács, sem az Európai Parlament nem szeretné ezt. Ez nem képez megfelelő alapot a további munkához, mert egyáltalán nem eléggé ismert még a tagállamokban ez a rendszer. Nem mondhatjuk azt, hogy egy központosított rendszert rákényszerítünk a tagállamokra. Azt szeretnénk, hogy a tagállamok továbbra is részt vegyenek a folyamatokban. A 7-es és 8-as cikkben a megvalósításról, végrehajtásról van szó, valamint a monitoringról. Gondoskodnunk kell róla, hogy a Europass az idősebbek számára és a fogyatékossággal élők számára is használható legyen, ezen dolgozni kell. A tanács azt mondta, hogy új struktúrát szeretne, nekünk ezzel nincs gondunk. A 6-os kapcsán, illetve a 11-es cikk kapcsán ahol a tagállamok partneri kapcsolatairól van szó, meg egy, megállapodtunk a struktúrában, és a 16-os cikk kapcsán is egyetértettünk, ez a végrehajtásra vonatkozik. November 9-én lesz a második háromoldalú egyeztetés, és azt hiszem, egész jól felkészültünk erre. Sok mindenben sikerült tehát a tagállamokkal megállapodni, szerintem ez jó eredmény, és ami a bizottságot illeti, ott még egy kicsit tárgyalni kell. Több technikai találkozóra is sor kerül éppen ezért, majd október 24-én lesz a második Shadow találkozó, november 7-én a harmadik, és november 9-én lesz a második trialógus, december 7-én a harmadik háromoldalú egyeztetés. Biztos vagyok abban, hogy sikerül megállapodnunk, mert az alapelvekben szerintem nem nagyon különböznek a nézetek. Ami az új struktúrát illeti, legközelebb többet tudok mondani, amikor már több eredményről számolhatok be remélhetőleg. De szerintem jó volt a légkör a tárgyalásokon, már itt is biztosan meg tudja ezt erősíteni. Ami a tanács új struktúrára vonatkozó javaslatát illeti, ezzel nincsenek nagy gondok, remélem, hogy a tagállamokkal sikerül ebben megállapodni, Szerintem jó lenne, hogyha közösen gondoskodnánk arról, hogy a Európa sikeres legyen. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen ezt a beszámolót. Meg tudom erősíteni azt, ami elhangzott. Valóban egy nagyon jó indulásának lehetünk tanulni a háromoldalú egyeztetéseknek. Szeretne valaki még szólni a témáról valamit? Nem látom, hogy bárki hozzá szeretne szólni. Egyébként sincs itt túl sok képviselő. Esetleg Julcsek asszonyt kérném meg a DG Employment-től, hogy szóljon hozzá, parancsoljon. Köszönöm szépen! Csak szeretném megerősíteni a magam részéről, hogy jó az együttműködés technikai szinten is. Sikerült előrelépést elérni, és uh, William kollégám tekintek, aki a Europass szakértője nálunk. Szívesen rendelkezésre bocsátjuk a szükséges információkat a parlamenti dolgozók és képviselők számára, hogy hogyan alakult eddig a javaslat, a bizottsági javaslattól a jelenlegi formájáig, és reméljük, hogy mindkét társjogalkotónak megfelelően segítséget tudunk nyújtani abban, hogy sikeres legyen ez a folyamat. Köszönöm. Köszönjük szépen, négyes napi rendi pont a következő, ez azt jelenti, hogy meg kell kezdenünk a szavazást. Feltételezem, hogy több képviselő már nem érkezik. Ahogyan előzőleg elmondtam, az Európai Parlamentben gondok adódtak az IT rendszerrel, és sokan nem tudtak Sokakat nem tudtunk elérni, semmilyen fórumon, e-mailben sem. Hét perc múlva kezdjük meg a szavazást, azaz megvárjuk a 9 óra 30-as időpontot, mert ez áll a napi renden. Tehát hét percig mindenki pihenhet, és utána kezdjük a szavazást. Friends, if you take your seats, we will start with the... Kedves kollégák, akkor elkezdenénk a szavazást. Először egy véleményről szavazunk. Levél formájában megfogalmazott vélemények elfogadása az EGAAA kérelmekről. Az Almavíváról van szó, konkrétan Olaszországban Almavíva nevű cégről. összes bekezdésről szavazunk, kivéve a négyesről egyszerre. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Az ALDE visszavonta a javaslatát a négyes bekezdéssel kapcsolatban, vagyis a négyes bekezdésről fogunk szavazni, ez a néppárti javaslat. Ki van mellette? Ki van ellenem? Ki tartózkodik? Ezt ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást. The vote is... Most pedig lezárom a szavazást. 22-14 arányban elfogadtuk, nem volt tartózkodás. You can see it on the monitor. Egyébként az eredmény látható a monitorokon is, tehát 22-14 arányban megszavaztuk. Vagyis elfogadtuk. Záró szavazás is lesz. Megnyitom a szavazást. Most pedig lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 33 4 arányban. Ez azt jelenti, hogy egyes kompromisszum következik, mellette, ellene. Abstentions carried. Tartózkodók, elfogadtuk. Egyébként, akik Később jöttek azok kedvéért mondom, hogy már egy másik jelentésnél tartunk, az Európai Fogyatékosságügyi Stratégia végrehajtásánál Stevens jelentés, tehát az kettes kompromisszum következik, ki van mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 101-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 102-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizni fogjuk, 102-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. And the vote is now closed. Lezárom a szavazást. 15-11 arányban elfogadtuk, 12 tartózkodóval. 103-as módosító következik mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 119-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette. Eh, it falls. Az MV16-ról nem kell szavazni, mert a 119-est elfog, elfogadtuk. Tehát ötös kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 123-as módosító a 117-essel együtt, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hetes kompromisszum. Hetes, hetes kompromisszum mellette. Ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Peti 9-es mellette. Ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Peti 33-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 131-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 144-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. ös módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 143 9-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 153-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 158-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 172 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 176 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 177-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 179 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 180 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 185 mellette ellene tartózkodok elutasítva. 186 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene ezt ellenőrizni fogjuk, 12-es módos, ö, kompromisszumról szavazunk, megnyitom a szavazást. And, <coughs> and the vote is now closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 24-15 arányban. Compromise 13. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 209-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ellenőrizzük. Jó, 209-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Uh, and the vote is now closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettő szavazaton múlt. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 215 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 225-ös módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette ellene ezt ellenőrizni fogjuk. A 20-as kompromisszumról szavazunk. Megnyitom a szavazást. And the vote is now closed. Lezárom a szavazást. 23 arányban elfogadtuk. Folytassuk. 232-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasító, 233-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 234 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 21-es kompromisszum mellette ellene nem látom. Próbáljuk meg még egyszer, mellette ki van. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 244-es mellette 244 a 242-vel együtt mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 246 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 248 módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 249-es módosító Erről nem kell szavazni. 251-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 252 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ellenőrizni fogjuk a 252-t, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 252-ről elfogadtuk 28-12 arányban. 23-as kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 29-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 275-ös módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 277 mellette, ellene, tartózkodók. Ellenőrizzük inkább. A 277-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. And the vote is now... Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 27-13 arányban. 276-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk kult hatos mellette, ellene, elfogadtuk. Kultúra nyolcas mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Kultúra kilenc mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Kultúra tizenkettő mellette, ellene, Jaj, elnézést, az első részről szavazunk, helyesbít az elnök. Kezdjük előről. Kultúra 12 első rész, mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük a Kultúra 12 első részét. And the vote is open. Megnyitom a szavazást. 22-13 arányban megszavaztuk, kultúra 17. Hmm. Kultúra 17 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, kultúra 23 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, kultúra 25 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 30-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 31-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 289-es módosító. es vit az elnök mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 290-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 290-est fogjuk ellenőrizni, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25-14 arányban elfogadtuk. 32-es kompromisszum következik mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 33-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 295 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 34-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 35-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 306-os mellette ellene tartózkodók el, elutasítottuk. 36-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Envi 5-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Envi 7-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. MV9-es mellette ellene tartoz, tartózkodók elfogadtuk. MV12-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. MV26 mellette ellene tartózkodok elfogadtuk. MV32, MV32 mellette ellene tartózkodok elfogadtuk. MV34 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ellenőrizzük a 34 es megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Carry by 24 votes. 24 szavazattal átment. 38-as mellette ellene elfogadtuk. Envi 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Envi 41 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 317-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 318-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 320-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 321-es, ről nem szavazunk, mert ez nem befogadható. 38-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 323-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 324-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 325-ös mellette ellene elfogadtuk, 327-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 39-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 331-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 40-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 332-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 41-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 42-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 339-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 340-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Peti 29-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 341-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 43-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elment, 44-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 346-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 350-es mellette ellene tartózkodás. Úgy tűnik, hogy elutasítottuk, ellenőrizzük a 350-est. Megnyitom a szavazást a 350-esről, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 351-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, 352-es mellette ellene elfogadtuk. 353-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 354-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 355-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás átment. 357-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 47-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 365-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 366-os mellette ellen. 47-es komp- 48-as kompromisszum mellette elfogadtuk. 49-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 50-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 377-es mellette, ellene elfogadtuk. 52-es kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. 53-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 387-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 55-ös kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 58-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 400-as módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 59-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 405-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 406-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 60-as kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Peti 30-as mellette ellene tartózkodás szerintem elutasítottuk, de egy ellenőrzés belefér. Peti 30-ról kérem, hogy szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 24 szavazattal. 62-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 419-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 420-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 421-es mellette, pontosabban a 399-esel együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 422-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 424-es mellette ellene elfogadtuk, 425-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 420 6-osról nem szavazunk. Peti 1-es, első rész, mellette, ellene tartózkodásra elfogadtuk. Peti 2-es második része mellette, ellene Peti 2 mellette, ellene elfogadtuk. Peti 5-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadható. Peti 6-os mellette, ellene, elutasítva. Peti 18-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Peti 38-as mellette, ellene, ellenőriznünk kellene a 38-ast. Ben Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 29 szavazattal. Most akkor a citációk jönnek, egyes mellette ellene elfogadtuk, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes mellette ellene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 ellene, ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 68-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 69 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 32-es és 33-as módosítók, igen szavazatok, nem szavazatok, elfogadtuk őket, 36-os és 37-es ugyancsak együtt, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 72-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 73-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 74-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 47-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 75-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 76-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 77, 54-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 77-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 78-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 68-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 70-es mellette helyett róla nem szavazunk. 74-esről viszont igen, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 82-es mellette ez ugyanaz. 76-os akkor mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 80-as mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 78-as és 72-es együtt mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 80-as mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 81-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 83-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 79-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 86-osra, 79-esre mellette ellene tartózkodás 87-esről nem szavazunk, 89-esről igen, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. NVB mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Envi Dénes mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Az Envi H-ról nem szavazunk, ez nem a mi kompetenciánkba tartozik. Envi I mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a záró szavazás Következik a módosított jelentés tervezetről. Megnyitom a szavazást. Név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. És 39 szavazattal két tartózkodás mellett majdnem egyhangulag elfogadtuk. Gratulálok és köszönöm mindenkinek. Now we are on the next voting. A következő szavazás következik. Még nincs vége a szavazásnak, mint olyannak. Az egyenlőtlenségek elleni küzdelem, mint a munkahelyteremtést és a növekedést ösztönző eszköz. Következik Hávi López, a jelentéstevő, A kompromisszum. A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 97-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 99 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. D kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. F kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, G mellette, ellene tartózkodók elfogadva, E kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. H kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 137-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva. I kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. A 140-es módosító második részéről szavazunk. Ez egy kiegészítés az i kompromisszumnak mellette, ellene, tartózkodók, ellenőriznünk kell a második részt, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 21 szavazattal. K kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. J kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 157-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, szerintem elutasítottuk, ellenőrizzük a 157-est, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást, elutasítva. 159-es módosító, első rész, mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva. De ellenőrizzük azért a biztonság kedvéért a második részt. Nem vagyok biztos az eredményben, mondja az elnök. Megnyitottam a szavazást. Lezártam a szavazást. Elutasítva. 23 szavazattal. A következő az L kompromisszum. Név szerint szavazunk az SND kérésére. Tizenegy képviselőnek támogatnia kell, hogy név szerint szavazzunk. Tizenegy kollégára van szükség, rendben, akkor név szerint szavazunk az L kompromisszumról. A szavazást megnyitom az elkompromisszumról. Lezártam a szavazást. 22 szavazattal elfogadva. M kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. N kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. O kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 176-os módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. P kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. R kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Q kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 194-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, S kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, U kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, Ekon egy második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, T kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, V kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 205-ös módosító, részenként szavazunk a néppárt kérésére, az első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, a második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva dupla kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Dupla A kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. X kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Z kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Y kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. BBB kompromisszum. Név szerint szavazunk. Név szerinti szavazást kért az SND frakció. Még mindig 11-en vannak. Rendben. Akkor név szerint szavazunk a BBB kompromisszumról. A szavazást lezártam. Elutasítottuk egy szavazatnyi többséggel. Aztán név szerint szavazunk a BB kompromisszumról is. Megint megvan a 11 képviselő. Megnyitom a szavazást a BB kompromisszumról. A szavazást lezártam elutasítottuk két szavazattal, két szavazatnyi többséggel. Ez azt jelenti, hogy szavaznunk kell az egyes módosítókról. Az első 224-es, 225, 226-os. Ezek azonosak egymással, ki támogatja őket, ki van ellenük, tartózkodók, szerintem elfogadtuk. Ellenőrizzük. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elfogadva, mégpedig 24 szavazattal. Azonnal következik a CC kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. DD kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 243-as mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük a 243-ast. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást a 243-asról, elutasítva 24 szavazattal. Részenkénti szavazást kért a néppárt a 244-esről első rész mellette. Ellenem, tartózkodók, elfogadva második rész, mellette. Ellene, tartózkodók, elutasítva. E, e kompromisszum, név szerinti szavazást kért az SND, Még mindig 11-en vannak, rendben. Akkor név szerint szavazunk az EE, e, azaz dupla E kompromisszumról. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. Elfogadtuk három szavazattal. FF, azaz dupla F kompromisszum a következő 15-ös oldalon. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elfogadva. GG kompromisszum, mellette ellene, tartózkodók elfogadva. HH kompromisszum, név szerint szavazunk az SND kérésére. Továbbra is 11-en vannak, nem kell felelniük. Megnyitom a szavazást. A szavazást megnyitottuk a HH, azaz dupla H kompromisszumról. A szavazást lezártam. Elfogadtuk 28 szavazattal. Tripla H kompromisszum, HHH, mellette ellene tartózkodók elutasítva. 271-es módosító, Részenkénti szavazást kért a néppárt, első rész mellette, első rész eh, mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Megyünk tovább, 271 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 272-es mellette, ellene tartózkodók, ellenőrizzük a 274-est, megnyitom a szavazást, a szavazást lezártam, 26 szavazással el, szavazattal elfogadva. 275-ös módosító, ez egy törlés. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. It's amendment to... Ez a 275-ös módosító egy törlésre vonatkozik. Lezártam a szavazást. A következő a kettes kompromisszum. Megnyitom a szavazást, nem elnézést, mondja az elnök, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók, elfogadva. J, J kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, KK kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 293-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 294-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, LL kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 306-os mellette ellene tartózkodók elfogadva, MM kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, NN kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, OO kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 326-os módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. Részenként szavazunk a 327-esről. Első rész, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók, szerintem elutasítottuk, de jobb lesz ellenőrizni, ellenőrizzük a második részt. A szavazást megnyitottam, a szavazást lezártam, 26 szavazattal elutasítva, PP kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. QQ kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 345-ös módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. RR kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. SS kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ekon 2 második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. TT kompromisszum. Név szerint szavazunk az SND kérésére. Továbbra is 11-en vannak, nagyszerű. Ez azt jelenti, hogy név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Ez a TT kompromisszum. Lezártam a szavazást a TT kompromisszumról. 23 szavazattal elfogadva. XX kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 361-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva. UU kompromisszum, azaz dupla U, név szerinti szavazást kért az SND, továbbra is 11-en vannak a teremben az SND képviselői. Akkor név szerint szavazunk. A szavazást megnyitom. Az UU kompromisszumról lezártam a szavazást. 27 szavazattal elutasítva. Haladunk tovább. 363-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük a 363-ast, Megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. Elfogadtuk 21 szavazattal. A 370-es módosító következő mellette, ellene, tartózkodók, Szerintem el utasi, elutasítottuk, de ellenőrizzük a 370-est. A szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. Elutasítottuk 22 szavazattal. Megyünk tovább. 369-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Ellenőrizzük a 369-est. Megnyitom a szavazást. Lezártam. 23 szavazattal elfogadva. 373-as módosító, második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. V, v kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Az eredeti szövegről szavazunk a 31-es bekezdésről. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodók? Ellenőrizzük a 31-es bekezdést. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. Elutasítva 23 szavazattal. 380-as módosító a néppárt részenkénti szavazást kért. Első rész, ki támogatja, ki ellenzi. Szerintem elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene tartózkodók elutasítva. WW kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. YY kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 389-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. A 390-esről nem kell szavaznunk. ZZ kompromisszum mellette. Ellene. Ellenőrizzük a ZZ-t, dupla Z-t, mert nem volt világos az eredmény, megnyitom a szavazást a ZZ kompromisszumról. Lezártam a szavazást, elutasítottuk 23 szavazattal. 391 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük a 391-est. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, a 391-esről elfogadtuk 25 szavazattal. A 394-es a következő mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük a 394-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 22 szavazattal. A következő 395-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Ellenőrizzük a 395-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 25 nem szavazattal. ZA kompromisszum mellette, ellene, Elnézést, de ellenőriznünk kell ezt is. Megnyitom a szavazást a ZA kompromisszumról. Lezártam. 26 szavazattal elfogadva. ZB kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Ellenőrizzük a ZB kompromisszumot. Megnyitom a szavazást, lezárom. Négyszázas módosító mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük a 400 módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk 24 nem szavazattal. 401-es és a 402-es okafogyottá vált. A következő a ZC kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. Tízes módosító mellette. Ellene tartózkodók Szerintem elfogadtuk. Ellenőrizzük a tízes módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk 22 szavazattal. 16-os módosító, a hivatkozások következnek mellette, ellene tartózkodók elfogadva. AB kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 19-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 21-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. AC kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ekon C mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. AD kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, AF kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 27-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. AE kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 31-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, AG kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. AH kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 38-as módosító mellette ellene tartózkodók. Ellenőrizzük a 38-as módosítót, megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam elutasítva 24 szavazattal. 39-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. AI kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. AJ kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. AK kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 46-os módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 47-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva. AL kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. AM kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 54-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük az 54-es módosítót. Megnyitottam a szavazást az 54-esről, lezártam. Elfogadtuk 22 szavazattal. 55-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Szerintem, mondja az elnök. 56-os módosító, mellette, ellene tartózkodók elfogadva. AN kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 63-as módosító mellette, ellene tartózkodók, 63-as módosító. Még egyszer ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. 22 szavazattal elutasítva, 64-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 65-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 66-os módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 67-es módosító mellette, ellene, ellenőrizzük a 67-est, megnyitom a szavazást, a szavazást lezárom, elutasítva 21 szavazattal. 69-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. a o kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 77-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 78-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 79-es mellette, ellene tartózkodók, szerintem elfogadtuk. Ellenőrizzük a 79-est, a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. El, elutasítottuk 22 nem szavazattal. 81-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 82-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 83-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva. És végezetül a záró szavazás következik, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Lezárom. 37 igen szavazattal Elfogadtuk, nagyon szépen köszönjük a jelentéstevőnek a munkát. Okay. We will soon proceed. Rövidesen folytatjuk Lavrieux úr jelentésével. Még egy percet kap arra, aki el akarja hagyni a termet, hogy ezt megtegye. We proceed. We proceed.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 Az unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok, ez a témánk. Jó lenne, ha nem beszélnének, hanem inkább suttognának. Most pedig megadom a szót a jelentéstevőnek. Levrieux úr. Felkészült rá, hogy beszámol a jelentéséről? Parancsolja Lavrieux úr, és most pedig szeretném, hogyha mindenki más csöndben maradna. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, próbálom rövidre fogni. A véleményről, aminek témája ugye az unió általános költségvetésre alkalmazott pénzügyi szabályok, tehát a véleményemmel kapcsolatban mind a négy témában a költségvetés és kont- költségvetés ellenőrzési bizottságoknak van kizárólagos kizárólagos hatásköre, viszont kaptam egy mandátumot a tárgyalásokra vonatkozva. Most erről szeretnék beszámolni, hogy hol tartanak a három oldalú tárgyalások. Két ülés zajlott le eddig, mind a kettő eredményes volt a mi mandátumunk, tehát a parlament mandátuma, illetve a, bizottság és a tanács álláspontja között közeledés történt. Arról van itt szó, hogy a többéves pénzügyi terv esetében félidős felülvizsgálatot kell tartani. A cél az volt, hogy nagyobb rugalmassággal tudjuk felruházni az alapokat. Szerintem jól haladnak a tárgyalások. Már most sikerült megállapodni bizonyos témákban a három oldal egyeztetések alatt. Természetesen még még vannak elég komoly kérdések, amelyek esetében megállapodásra kell jutnunk. Ha minden jól megy, akkor november elején lesz a következő, és remélhetőleg az utolsó öm, utolsó ülésünk. Nézzük a részleteket. Elfesz. Az objektív kiértékelési kritériumokról megegyeztünk, a költségvetés végrehajtása például ilyen. A szocialisták és a zöldek kérése alapján sikerült azt is megvalósítani, hogy minden alapra egy közös szabály vonatkozzon ilyen szempontból. Illetve az is nagyon fontos, hogy a kedvezményezettek számára érthetőbbek legyenek a szabályok. Ez mindenképp pozitív. Mi marad még, mi marad még nyitva? A bizottságtól még várunk egy nyilatkozatot a derogációról, egy derogációról a de minimis szabály esetében. Aztán az én javaslatom után, amelyet önök is jóvá hagytak, 150 millió euróra növelnénk a plafont állami támogatások esetében az EFS-nél. Remélem, hogy ez sikerül majd elérni, tehát 150 ezer euróra az EFS esetében, és arra a két évre, amiről szó van, a többi alap esetében ez 100 ezer euró marad. Aztán a FEAD esélyében voltak értelmezési problémák, bizonyos esetekben a megszakítás, bizonyos esetekben a felfüggesztés szót használtuk, aztán sikerült a három félnek megegyezni, és a felfüggesztés szót alkalmazzuk ezután. Fem. Itt is sikerült a megfogalmazásban megegyezni a különböző vállalatok esetében. Ezen túl egy régió vagy egy ágazatban dolgozó vállalatok között ezt lehet használni, tehát immáron nem csak a nagyipari ipari csoportosodások esetében. Mi a helyzet azokkal a régiókkal, ahol nagy a fiatal munkanélküliek aránya? Itt az előző évek, a legutóbbi rendelkezésre álló statisztikából kell kiindulni, és 20% a küszöb. Nézzük az EASY programot, és ennek a három tengelyét itt halad a költségvetés végrehajtása, EURES mikrofinanszírozás, itt még tart a tárgyalás. Remélem, és ez, erre van is esély, hogy közel állunk a konszenzusról, és akkor hamarosan meg tudunk egyezni. De addig is a, a progress esetében 44%-ot javasolt a, a, um, a, bizot, a tanács, és a másik két tengely esetében pedig 18%-ot, tehát ez még mindig nem éri el a mi álláspontokat, de azért közelítünk. Még azt gondoljuk, hogy még mindig túl alacsony arány, legalábbis a mandátumunk értelmében. Folytatjuk tehát a tárgyalásokat, és megpróbáljuk meggyőzni a tárgyaló feleinket, tárgyaló partnereinket. Nos, ahogy láthatják, mindig is tiszteletben tartottuk az EMPL szakbizottság mandátumát, és itt is szavazunk majd a tárgyalások lezárásáról, mielőtt a plenárisra érnénk. Az ennyi jelentéstevőknek szeretnék köszönetet mondani, legalábbis azoknak, akikkel találkoztam. Ők sokat segítettek ebben, illetve Pirinski és Szelimovics kollégát, kollégát külön is idézném. Nagyon hálás vagyok a segítségükért, köszönet a munkatársaknak, a frakciós munkatársaknak, illetve a saját asszisztenseimnek, nagyon-nagyon sokat köszönhetek nekik. Nem régóta vagyok parlamenti képviselő, és ez az első három oldalú egyeztetésem. Köszönöm szépen, ha kérdések vannak, szívesen megpróbálok legalábbis válaszolni, nem biztos, hogy okos dolgokat tudok azért rájuk mondani. Thank you, Mr. Lavreleux. Köszönöm szépen. Hát mindenkinek túl kell esni ezen egyszer. az ember nehezen lesz profi. Sőt, minden alkalom első alkalom. Annyi sokféle témánk van. Pirinszki úr következik, barancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Igazán semmivel nem egészíteném ki ezt, amit hallottunk viszont kiválóan végezte a munkáját a jelentéstevő, illetve köszönet a munkatársaknak is. Köszönöm. Elnök, Terbéziusz asszony itt van? Nincs. Itt van-e Szelimovics úr? Ő is elment már. Pimente López asszony, ő sincs itt. Mónika Vánát keresem. Nincs itt. És nem helyettesíti őket? Nem. Mi a helyzet Dominika Márten úrral? Ő sincs itt. A bizottságot képviselje valaki. Igen. Fellei asszony. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság oldaláról mi is annyit szeretnék mondani, hogy megköszönjük a jelentéstevő munkáját, illetve a parlamenti csapatnak. Eddig nagyon pozitívan alakultak a tárgyalások, sok témában sikerült előrelépni, és mi is bízunk abban, hogy némi erőfeszítéssel sikerül majd a következő ülésünkön le is zárni a tárgyalás sorozatot. Megköszönöm tehát a parlament csapatának, hogy kompromisszum késznek, késznek mutatkoztak. Köszönöm. Lovely úr hozzátenne még valamit? Hát a szavazás után mindenki nagyon elfáradt, ezért mentek el a képviselők. És így, nem hogy időben vagyunk, de mégis előztük magunkat. Még egy fontos napirendi pontunk van. Nem tudom, hogy mindenki tisztában van -e ezzel, mert a parlamentben komoly informatikai gondok vannak. Nem biztos, hogy mindenki megkapott minden e-mailt, de 1115 15 kor a szociális jogok pillérének, pillérének kihirdetési folyamatáról lesz egy prezentáció. Sok kérdés érkezett már erről. egy komolyabb, hosszabb vitát is folytattunk erről a legutóbbi koordinációs ülésem, vagy koordinátorok ülésem. Két serpát kértünk fel, Van der Candelare urat és Rodriguez asszonyt, hogy látogassanak el ma hozzánk, de 11-15-ig nem lesznek itt. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy még kevesebben leszünk addigra. De azért remélem, hogy egy-két ember még úgy dönt, hogy itt marad. Mert arról van szó, hogy minket hogyan képviselnek ezen a fórumon. Az az álláspontunk. Az az álláspontunk, hogy a szociális jogok pillérének kihirdetése, ami hatáskörünkbe tartozik, tehát az EMPLE szakbizottsághoz, Jelenleg viszont nincs formálisan semmiféle képviseletünk, a két Tajani úr által választott serpa vesz csak részt a munkában. Talán hasznos és okos dolog lenne, hogy a mi szakbizottságunk, tehát a felelős bizottság is részt venne ebbe a munkában. Erről lesz szó 11-15-kor. Van den Kendelare és Rodriguez képviselők fognak beszámolni a munkáról. És tényleg reménykedem benne, hogy lesz olyan még, aki 11-15-kor itt lesz. És részt vesz az eszmecserén. Tajani elnök úrnak is küldtünk egy levelet a koordinátorok ülése után, mert az összes frakció koordinátora úgy vélte, hogy rendkívül furcsa dolog az, hogy a szociális agendáért felelős szakbizottságnak nincs semmiféle formális szerepe ebben az egész folyamatban. Senki nem hívott meg például minket. Tehát most perekeztem az ülés, de 11-15-kor folytatjuk. Ha valaki nem tud eljönni, küldjenek maguk helyett valami valakit, akik önöket tudják képviselni. Tehát mindenkinek legyen egy helyettese. Egész egyszerűen csak a koordinátorok kérésének próbálunk meg eleget tenni, tehát hogy a szociális agendáért felelős szakbizottság is valamilyen módon képviselve legyen Luxemburgban november 17-én. Köszönöm szépen! 25 perces szünet következik. 11-15-kor fogunk találkozni. Köszönöm. Uh, thank you for... Köszönöm szépen, hogy mindenki visszajött szép pontosan. A szavazást letudtuk, hamarabb, mint ahogy ezt terveztük, ezért kellett egy kis szünetet tartanunk, hogy mindenki idejöjjön, aki csak eleve mostanra jött volna. Folytatjuk a munkát a 8-as napi rendi ponttal, a szociális jogok pillérének kihirdetési folyamata az aktuális helyzet. Megadom a szót a serpáknak, először is Van den Kendele kollégának a néppártból, aztán Maria Hau Rodriguez következik. Van úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony hölgyeim és uraim, kollégák, ahogy asszony is elmondta, minket az elnökök értekezlete megbízott a sárpai megbízottság szeptember 7-ével. Rodriguez asszony és én vagyunk a foglalkoztatási bizottságból ezek. Ez egy sui generis alkalom a mai, valószínűleg egyedülálló, hiszen a szociális csúcs készülve új típusú megoldásokat kell javasolnunk majd, és a parlament képviseletére vonatkozóan is. Az elnök kérdekezete három serpa kijelölésével találta leghatékonyabbnak a szociális párbeszédhez való hozzájárulásunkat megszervezni. 10, november 17-én kezdődik Gothenbergben ez a csúcs. Ez egy politikai jellegű találkozó, ahol az országok vezetői egy szociálisabb Európa mellett fogják elkötelezni magukat, és most egy nyilatkozatot ír a parlament is, amit a parlament elnöke fog aláírni, és ezt még az észt elnökségnek kell levezényelnie. Ami a serpa funkcióról tudnivaló, az az, hogy feladatunkat annyira ö, átláthatóan és az idi jelentésben meghatározott mandátumot szorosan követve próbáljuk majd megvalósítani, amennyire csak lehet. Olyan szöveget akarunk, amely egyértelműen azt tükrözi. Ami magukat a tárgyalásokat illeti, eddig három informális háromoldalú egyeztetésünk volt. Az elsőn ezek közül a parlament, a tanács elnöksége, amit a bizottság is támogatott, megállapodott abban, hogy a 20 elvi részét a nyilatkozatnak érintetlenül hagyja, tehát a preambulum megmarad a tervek szerint. Ez a preambulum egyébként már egy jól kiegyensúlyozott szöveg, de azért az is látható volt, hogy a tanácsnak lesznek még ezzel gondjai. Nyilván két másik kollégámat is szóhoz szeretném jutatni, nem beszélek sokáig. A az első egyeztetés a szociális pillér pénzügyi hatásairól szólt. A tanácsnak garantálnia kell, hogy a pénzügyi egyensúlyát ez a nyilatkozat a tagállamoknak nem borítja föl. A parlament és a tanács ezért egy olyan megfogalmazásban egyeztek meg, amely egyfelől összhangban van a 154-es szikével az európai szerződéseknek, másfelől mégis ambíciózus, de nem borítja föl, tehát a tagállamok költségvetési helyzetét. A második vitapont a szociális jogok terjedelme volt, megint csak a szerződésekkel összhangban levő szövegjavaslat született, és az INI jelentésünkkel is összhangban van ez. Azt mondja ki, hogy ez a pillér, a szociális pillér az Eurózóna tagjai ban különösen, tagjainak különösen, de a többiek számára is fontos. Négy fontos kérdést kell még megvitatni majd ott is, meg itt is, és nem csak én fogok nyilván ezekből beszélni. Ezekről most mindjárt szó lesz. Tájékoztatom a kollégákat, hogy a bizottsággal tanácsal az informális első egyeztetések nyílt légkörben zajlottak és konstruktívak voltak, és azt remélem, hogy a következő napok során megállapodás születik a végleges szövegjavaslatról, és hogy ez mm, nagy mértékben megfelel majd annak, amit a parlament szeretett volna. Köszönöm. Rodríguez asszony kap szót. Now, um, also, uh, Én is az Emplő Bizottság felé tartozom jelentéstétellel. Köszönöm, hogy szólhatunk most itt az önök szakbizottságában is, mert nekünk is fontos, hogy a lehető legtöbb szempontot figyelembe vegyük munkánk során. Ahogy a kolléga úr elmondta, már elkezdődött a három intézmény között egyfajta informális egyeztetés, azért, hogy a csúcsig megegyezés szülessen. Ez a háromoldalú egyeztetés, az informális egyeztetés most pozitív, konstruktív légkörben zajlik, és már is eredményeket értünk el közel járunk ahhoz, hogy megkössük az egyességet, és ha majd a nyilatkozatot, közös nyilatkozatot ki kell hirdetni, az egy nagy pillanat lesz az Európai Unió történetében. Hamarosan eljutunk oda. Büszkék lehetünk arra, hogy a jelentésünket szinte mindegyik frakció teljes merszélességben támogatta. A 20 elvet ugyancsak. Ezek pontosan tükrözik a jelentésben is megfogalmazott követeléseinket, elvárásainkat, és úgy tűnik, hogy ezek érintetlenül bekerülnek a szövegbe. Ami a preambulum kezdéseket illeti, itt is fontos konvergenciákat sikerült elérni, Például azáltal, hogy a pillér valamennyi tagállam számára nyitott lesz, nem csak egy szűk kör számára, és ez most már többszörösen megerősítetett nyilvános fórumokon, és azt is sikerült tisztáznunk, hogy az európai szerződésekkel hogyan lehet összhangba hozni ezeket a törekvéseket. Ennek érdekében ugye a költségvetési fegyelem és a tagállami manőverezés lehetőségek megtartása mellett fogalmaztunk meg bármit, amit megfogalmaztunk, a tanács is megegyezett erről. Most már csak az utolsó köre van hátra az egyeztetéseknek, Most azon leszünk, hogy megfogalmazunk azt is, hogy az oszlop végrehajtásához mit, milyen egyéb intézkedésekre lesz szükség. Szerintem a tanácsra a bizottsággal eddig folytatott egyeztetéseink gyümölcsözőek voltak. Most azonban a tanács be akar szúrni egy szót, amit mi viszont nem tudunk elfogadni. A következő mondatról van szó. Úgynevezett dedikált intézkedéseket kell hozni a megfelelő szinteken, ez volt az eredeti fogalmazás. A tanács ehhez képest ezt felhigítaná, egy feltételes módba teszi a mondatot. A jogok és elvek végrehajtásához erre meg arra lenne szükség. Ezt nem tudjuk elfogadni, parlamentiek. Miért is nem? Mert a feltételes mód, ahogy a neve is mondja, feltételekhez kötni a dolog teljesülését, hipotetikussá tenni az egészet. Egy nyilatkozatban nem lehet ilyeneket mondani, egy nyilatkozat nem hipotetikus nyelvezetet használ, hanem kijelentéseket tesz. De van egy másik okunk is arra, hogy ez ne tetszen nekünk. Szeretnénk egy hiteles európai szociális pillért. Meg akarunk felelni a, a nagyon magas egyébként, nagyon magas várakozásoknak a lakosság választók részéről, és megpróbáljuk rávenni a tanácsot arra, hogy maga is rájöjjön arra, hogy az EBSCO érdeke is az, hogy valami olyan szöveg jöjjön ki, amit nem fognak szétszincelni, szétkritizálni utána sokak, hanem egy eh, megfogható szöveg. Ezt fogom holnap a Koreper és az EBSCO üléseken is képviselni. Remélem, hogy sikerül majd ebben megegyeznünk a Koreper ülésen. és utána már semmi nem áll útjába majd annak, hogy Gothenburgben egy ünnepélyes, ünnepélyes keretek között az Európai Parlament reprezentatív delegáció részvételével megtörténjen a nyilatkozatnak a megfogalmazása. Köszönöm szépen. Gondolom, hogy akarnak a kollégák is ehhez hozzászólni. Kásza úr a néppárt részéről, tessék. Köszönöm szépen. Volt már alkalmunk erről beszélni, koordinátor szinten. Ö, meg szeretném köszönni serpáinknak az eddig végzett munkát, amely ugye, amelyre még nem volt példa, ez egy sui generis önmagát felépítő folyamat, de mindannyiunk munkája benne van ebben, hogy eljuthatunk idáig, hogy úgy néz ki, hogy az észt elnökség alatt és a szakbizottsági elnökségünk jelen mandátuma alatt megszületik egy ilyen megállapodás. Jó, nyilván nem kap meg minden, minden, mindenki mindent, amit akart, de az egyezkedés maga a demokrácia, és az persze ne felejtsük el, hogy egy ilyen nyilatkozat, csak egy politikai nyilatkozat végrehajtása nem kötelező jogi értelemben. Tehát lehet, hogy hiszünk abban, amit mondunk, <clears throat> ne adjunk lehetőséget már ezen a szinten sem más intézményeknek arra, hogy felhigítsák ezt a, az amúgy is csak deklaratív nyilatkozatot mindkét serpának, jelenlevő serpának, ha megengedik, azt a tanácsot szeretném adni, hogy mindig tartsa szem előtt, hogy ezt a csatát soha nem fogjuk százszázalékosan megnyerni, a többi intézménnyel <clears throat> egyezkedni kell mindig mindenről. Nyilván ö, egy szó miatt nem érdemes az egészet bukni hagyni, legyünk most rugalmasak, egyezzünk meg minden intézménnyel, hogy ez az egyedülálló alkalom, ami most adódik, nehogy kihasználatlan maradjon. Különösen az, hogy most a tanácssal eh, elindultak a tárgyalások, ez egy nagyszerű fejlemény. Tudom, hogy ez nagyon sok munkával jár, főleg a következő egy-két napban, én arra buzdítom a serpáinkat, hogy legyenek nagy vonalúak, rugalmasak, hogy nehogy dugába dőljön a megegyezés. Köszönjük, Káza úr! Jungérius asszonynak adok szót. Uh, Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok a sárpáknak. Köszönöm az eddig elvégzett munkát. és bár általában véve nagy lelkű vagyok, legalábbis úgy vélem, hogy az vagyok, azért vannak előttem kérdőjelek. Szerintem fontos, hogy ezeket itt, most említsem meg az EMPL szakbizottság ülésén, mert aggódom. Aggaszt az a tény, hogy bár voltak informális egyeztetések, továbbra sem tisztázott az, hogy az EMPL szakbizottság, mint olyan, miként képviselteti magát a tárgyalások során. Lehet, hogy nem mindenki tud erről, de a koordinátorok ülésén, ahol Jutta Steinrücköt helyettesítettem, felmerült az EMPL szakbizottság jelenlétének kérdése. Mindannyian tudjuk, hogy Thomas Hendellel kapcsolatosan nagyon sajnálatos hírek érkeztek, akinek természetesen mindannyian a legjobbakat kívánjuk. De azt hiszem, Thomas Handelt sem személyesen hívták meg, hanem elnökként kapott meghívást. Hogyha ő nem tudja képviselni az Amber szakbizottságot, akkor mindig van egy helyettes, aki részt vesz az ülésen, a szakbizottság első, második, harmadik alelnöke. Szerintem ezt mindenképpen világossá kell tennünk, jeleznünk kell Miközben persze dönteni kell arról, hogy most akkor részt vehetünk, vagy nem vehetünk részt. A második kérdőjel magával a szöveggel kapcsolatosan merült fel bennem. Mert persze van annak előnye, hogy legyenek informális egyeztetések, de hátránya is van. Mert akkor mindannyian csak a sötétben tapogatózunk, és nem világos senki számára, hogy hogyan is néz ki a helyzet valójában. Szerintem jó ötlet lenne, hogy ha mielőtt az elnökök értekezlete az Európai Parlament elnökének megadja a jóváhagyást, hogy aláírja a nyilatkozatot, mi itt az EMPL szakbizottságban szintén megnézhessük a szöveget. Ez lenne a második megjegyzésem az eljárásra vonatkozóan, ami pedig a tartalmiakat illeti. A beszámolóból az derült ki számomra, hogy nagyon nagy előrelépés történt, és ezt köszönöm önöknek. Úgy hiszem ugyanis, hogy nagyon fontos, hogy előrelépés történjen a szociális ügyekben. A polgárok is ezt várják tőlünk. Így tudjuk a Jean-Claude Juncker által ismertetett tripla át megvalósítani. Úgyhogy gyakorlatilag gratulálni szeretnék a tárgyalóknak. És egyetértek Maria Joao-ban, Joao-val abban, hogy ha a megfogalmazás a nyilatkozat első részében egyfajta feltételrendszert teremtene, egyfajta kondicionalitást jelentene, akkor fennállhat annak a veszélye, hogy nagyon nagy elvárásokat keltünk, amelyeknek az eredmények nem tudnak megfelelni hogyha arról beszélünk, hogy milyen fontos az európai polgárok bizalma az európai projektbe, akkor ez a legrosszabb, amit tehetünk. Nevezetesen, hogy megígérünk valamit, és aztán ezt nem tartjuk be. Ha a megfogalmazás feltételeket határoz meg, akkor szerintem csak rontunk a helyzeten a helyet, hogy javítanánk rajta. Köszönöm. Pirinszki úr, a következő. És persze mások is kérhetnek szót, ha szeretnének. Köszönöm szépen, elnök asszony, mielőtt a hozzászólásomat megtartanám, szeretném megkérdezni öntől, hogy ön szerint hogyan kellene eljárnunk. Kásza úr ugyanis már elhagyta az üléstermet, és én tulajdonképpen hozzá szerettem volna szólni, arra szerettem volna reagálni, amit Kázá úr mondott. Talán, hogyha vállalná, hogy elmondja neki, amit mondani szeretnék én. Ó, és meg is érkezett Káza úr. Hát Káza úr, épp most mentette meg az elnök asszonyt attól, hogy egy plusz feladatot róljak rá. Visszatérve tehát arra, amit mondott, röviden fogok fogalmazni. Ön egyetlen egy szóra hivatkozott, és azt mondta, hogy Érdemese egy szó miatt egy ilyen hatalmas erőfeszítés semmisé tenni? Hát én visszakérdeznék, a tanács miért döntött hirtelenjében úgy, hogy ezt a szót szerepeltetni kell a szövegben? Nem kellene esetleg a tanácsot megkérni arra, hogy fontolja meg, hogy ez való, valóban kulcsfontosságú-e a számára, és felvethetnénk mindazokat az érveket, amelyeket felsorolt. Ha a tanácsnak ez annyira fontos, akkor meg kell nézni a tanács érvrendszerét, amelyel alátámasztja, hogy ez a szó bekerüljön a szövegbe. Ahogyan Maria Joao is elmondta, egyrészt komoly kondicionalitás, és más részről minőségileg romlana a politikai üzenet. Én még egy harmadik érvet is felsorolnék, hát nem jogi, nem a jogi szükségszerűség diktálja, hogy a felsorolt elvek valamiféle jogalkotási lépést követelnek meg. Ez egyszerűen egy tény. Ez a szöveg valamiféle fellépést követel meg, ilyen összefüggésben az angol would szó mit jelent? Szerintem ez a szó ebben a kontextusban nonsens. Úgyhogy Kaza úr, azt szeretném kérni, hogy valamilyen módon ismerje el, hogy egy efféle beavatkozás, miután kollégák ilyen hosszú ideig dolgoztak már egy szövegen, és végre létrejött egy szöveg. Egy ilyen lépés tehát teljesen megváltoztatja a tárgyalások menetét. Szerintem ez kifejezetten felelőtlen lépés volna. Kaza úr szeretne válaszolni? Öné a szó. Mint ahogyan elő, az előbb már elmondtam, én nem akartam hozzá hosszasan hozzászólni, sőt nem akartam még egyszer hozzászólni, de mivel kérdést tettek fel nekem, hát megteszem. Nem tudom, hogy Pirinszki úr tudja-e, hogy már réges-régen eldöntöttük, hogy ha csak lehetőség adódik, akkor a csomagot nem akarjuk megváltoztatni, mert akkor az egész semmisé válhat, széteshet. A tanács számára egyébként sok kérdés kulcsfontosságú, és most egyetlen egy szó kedvéért megadta neki a le- nekik a lehetőséget, hogy változtassanak a csomag több elemén is. A serpák tudják, hogy mennyire kényes kérdés ez. Az én kérdésem az, hogy a wood szó az angol változatban vajon annyira fontos nekünk, hogy me- ezen most megkockáztatjuk, vagy kockára tesszük az egész folyamatot? Én a magam részéről ezt nem fogom megengedni. Én nagyon demokratikusan, cselekszem koordinátorként, ezt a kollégáim is megerősíthették, de ebben a fontos időpontban, ennél a fontos útelágazásnál én azt hiszem, hogy a racionalitást tartanám szem előtt. Nem akarok negatív lenni, legyünk pozitívak. Próbáljunk meg adok-kapok az adokkapok elv alapján tárgyalni. Lambert asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen! Én is szeretném támogatni azt, azt, ami elhangzott az EMP szakbizottság szerepvállalásával kapcsolatosan. Szeretném, hogyha továbbra is megmaradna a szerepünk az egész folyamatban. Szakbizottságként még persze vissza kell térnünk a kérdésre, hogy mit kezdjünk ezzel az egésszel, mit kezdjünk a nyilatkozattal, mert hát egy nyilatkozat remek dolog, de, ahogyan többen is elmondták, itt azért valami súlyosabb, fajsúlyosabbra lenne szükség. A Sál és Wood szavak egyébként szinte az összes oldalú egyeztetésben előkerülnek, ha egy nyilatkozatot nézünk, akkor ott szerintem egyfajta pozitív nyelvezetre van, lenne szükség, különösen, hogy a tagállamok nagyon világosan fogalmaznak a saját hatásköreikkel kapcsolatosan. Biztos vagyok benne, hogy mindegyik eh, tagállam részt vesz olyan intézkedésekben, amelyek, vagy foganatosít olyan intézkedéseket, amelyek a szociális Európa részét képezhetik. És persze, most a nemzetközi vállalásaikat is át kell tekinteniük, a fenntartható fejlesztési célok kapcsolat, célokkal kapcsolatban, és ezek is nagyon világosan kapcsolódnak a szociális pillérhez. Az első SDG például a szegénység felszámolására vonatkozik, hát ez remélhetőleg egybevág, vagy összeegyeztethető a szociális pillérrel. Úgyhogy az ember azt remélné alapesetben, hogy a tagállamok egy kicsit dinamikusabban cselekszenek, és egy kicsit lelkesebben lépnek fel, de hát a három oldalú egyeztetések során azért sokszor kiderül, hogy a tagállamok nem ennyire lelkesek. Ami pedig a nyilatkozott tétel utáni eseményeket illeti, meg kell néznünk, hogy a parlament hogyan maradhat a folyamat része. Reménykedhetünk jogalkotási kezdeményezésekben, de itt van a soft policy dimenzió – és abban is valamilyen módon részt kell tudnunk venni. A nyilatkozat most már valószínűnek tűnik, remélem, hogy a lehető legtöbb intézmény részt tud ebben venni. És hát az Európai Parlament részvétele különösen fontos, mivel az Európai Parlament az intézmények közül az egyetlen, amelynek tagjait közvetlenül választják meg a polgárok, és a parlamentnek is el kell gondolkodnia azon, hogy hogyan kívánja a saját szerepét alakítani, gondoskodva arról, hogy ez az egész ne csak egy, ne, ne csak írott malaszt maradjon, hanem valamiféle gyakorlati haszna is legyen. A koordinátorok szintjén és a szakbizottság szintjén is meg kell ezt még beszélnünk. Köszönöm. Mr. Schuster? Köszönjük, Schuster úr. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy valamiféle kompromisszumot kialakítsunk. De a kompromisszumnak azért valamiféle tartalmi ö, súlyjal is rendelkeznie kell, máskülönben az egész elfogadhatatlan, hiszen az Európai Parlament nem, ma, nem lehet egyfajta füge, fügefa levél, nem kendőzheti el azt, hogy azért vannak egyesek, akik a szociális pillér kapcsán mégsem olyan lelkesek, vagy nem gondolják komolyan a fellépést. Nyilván, hogyha egy szón veszekszünk, akkor az az egy szó valakinek sokat jelent, más különben nem veszekednénk. A szöveget átolvasva azt gondolom, hogy ha azt akarjuk, hogy kötelezőek legyenek ezek az elvek, amelyek a szövegben szerepelnek, akkor jog, jogalkotási kezdeményezéssel is együtt kell járnia, viszont ha azt mondjuk, hogy jogalkotási lépésekre is szükség lesz, akkor az azért nyitva hagyja a kaput a lehetőség előtt, hogy a tanács azt mondja, hogy jó, hát majd az elkövetkezendő években valamikor. Hogy azt mondjuk a szövegben, hogy ezek az alapelveink, és ez jogalkotási lépéseket követel meg, akkor ez nyilván azt is jelenti, hogy valamilyen szinten azért jogszabályt kell alkotni, de ha belekerül az angol would szó, akkor egyes tagállamok mondhatják, hogy igen, kellene, kellene, de hát ha akarjuk, megtesszük, ha nem, nem. Ahogy a Maria Joao nagyon helyesen fogalmazott, ez a hitelesség kérdését is feszegeti, az európai hitelesség, illetve európai hitelességének kérdése, azzal is összefügg, hogy sokan úgy látják, hogy nincs akarat, nincs szándék arra, hogy európai ügyeket európai szinten szabályozzunk. Tudjuk, hogy ez nem olyan egyszerű, nem egyszerű szociális kérdésekben európai szabályozást kialakítani, de nem engedhetjük meg, hogy még egy nyilatkozatban is gyengítsük ezt. Legalább valamiféle szándékot kell mutatni arra, hogy mi ezt a problémát kezelni szeretnénk, és a wood szóval ez nem fér össze. Claude Rollin Köszönöm szépen, Claude Roland következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez valóban egy olyan téma, amely alapvetően a mi hatáskörünk, ezért nagyon fontos, hogy a szakbizottság megkapja őt illető helyet. De ez annyira nem fontos. A lényeg az, hogy meglegyen ez a e, kinyilatkoztatás, ez a kihirdetés, és ez legyen hasznos, konkrét eredménye legyen. És azt hiszem, itt is van egy nagyon fontos szimbolikus elem, és tudjuk, hogy a politikában a szimbolika lényeges. Ez a szimbolika lehet aktív is, tehát ez is befolyásolhatja a dolgok menetét. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy itt nincsen megfelelő hatáskörünk. Na, azért beszéljünk egy fontos dologról. Szerintem eléggé csalódásra adhat okod az, hogyha nem vagyunk elég világosak. De képzeljük el azt is, hogy mi lenne, hogyha meg se születne a kihirdetés az, az lenne az igazi csalódás, hiszen rengeteg munkát fektettünk ebbe, és ez nagyon nagy előrelépés lenne a szociális Európa szempontjából. Én persze jobban szeretném, ha a tanácsnak nem ez lenne az álláspontja, de hát ez. Sajnos ez. Ezt mindenképpen figyelembe kell venni. Nem nekem kell ezt itt elmondani a kollégáknak, hiszen önök is pontosan tudják, hogy hogy is néz ki ez a tárgyalás. Van egy A résztvevő A állásponttal, és egy B résztvevő B állásponttal, és a kompromisszum általában C szokott lenni, tehát se nem A, se nem B. Szerintem elég sok pozitív tapasztalatunk van abból, arra vonatkozóan, hogy hogy tudjuk megoldani a megfogalmazásra vonatkozó problémánkat. Köszönöm, Melán kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök annak, hogy a szemantikának szentelünk egy egész ülést. Ennek nagyon, nagyon rég nem volt már ilyen ülés. Legalábbis én nem vettem részt ilyen ülésen. De azért ne felejtjük el ennek a kihirdetésnek a tartalmát sem. Szerintem a 20 ponttal kapcsolatban nincs komolyabb probléma, de ez egy nagyon fontos esemény. Ez valójában egy banális programi kihirdetés, aminek nyilvánvalóan nagy hatása lesz mindenkin számára, ez különböző előnyökkel jár, és nagy fontos az, hogy ez megvalósuljon, de szerintem a ígéretek háromnegyede nem lesz majd végrehajtható, főleg európai szinten. Függetlenül attól, hogy mi lesz, milyen lesz a preambulum bekezdés, illetve a bevezetés, ennek mindenképpen hathatós hatása lesz, és szerintem egyfajta programozott kudarc van már ebben a kihirdetésben, rendkívül áll szent az egész, az eurozónát, az eurozónáról egy privilegizált módon beszélünk, de ne felejtjük el, hogy itt nagy a, nagy a különbség a munka nélküliségi ráta esetében az eurozóna és az eurozóna kívüli, kívüli térség között, aztán a válság is fölmerült. A különböző európai a különböző európai ügynökségek, intézmények a felelősek azért, hogy még mindig nem elég nagy a gazdasági növekedés, és Tom Kasszonynal láthattuk például Horvátországban, hogy a munkanélküliség eredmény mindig hihetetlenül nagy, szociális dömping, hát nagyon egyszerű a megoldás, hogyha megszüntetnénk azt az irányelvet, amely a munkavállalók kihelyezéséről szól, az már sokat tenne, akkor már a szociális dömpingért, eltűnésért is sokat tennénk, ne feledjük el, hogy gyakorlatilag kategorizálva vannak Európában a bérek. Szerintem tehát sok mindent lehet azért tenni, hogy ez a kihirdetés több legyen, mint a kommunikáció. Lehet, hogy van benne szimbolika, de az európaiak nem csak szimbolikára van szüksége, hanem eredményekre is jó lenne, hogyha a munkanélküliségi problémákban legalább megoldást találhatnának. Nagyon sok olyan munkaképes korú e- e- ember van Európában, akit elbocsátanak, ennek nagyon-nagyon súlyos hatása van a, a, a társadalombiztosra. Nagyon sok olyan ember van, aki munkanélküli, és nem tud társadalombiztosítást sem fizetni. Képzeljük csak el, hogy ennek a nyugdíjra milyen hatása lesz. Tehát nem csak a munka területén jelentkezik a probléma, hanem a társadalombiztosításban, illetve a nyugdíj területén is. Tehát jól meg kell gondolni a dolgot. Lehet, hogy lehet, hogy beszélhet, kell beszélni a szematikai kérdésekről, de ez ennél talán fontosabb a tartalom. Káza úr, még egyszer szeretne hozzászólni? Szeretnék arra mindenkit eh, emlékeztetni, emlékeztetni, hogy ma nem kell módosítani semmit, nem azért jöttünk össze itt, ma csak meghallgatjuk a serpákat. Vannak olyanok is itt, akik a kihirdetés ellen vannak. Tehát nem akarják, hogy ezt a, ezeket a pilléreket aláírjuk és kihirdessük. Erre figyeljünk oda, ezt én, ez nekem nem lenne jó. Szerintem a lény, szerintem fontos ezt leszögezni, hogy nem tökéletes ez, a, ez az anyag, de ezt azért nem kéne sútba dobni és elnézést kérek, de tartalmi kérdéseken most nem tudunk változtatni. Ezt mondtam a bevezetőben is. Volt egy jelentésünk, volt erről eszmecsere. Tartalmi kérdéseken most nem tudunk változtatni. Mert hogyha kinyitjuk ezeket a kérdéseket, akkor Pandora szerencéjét nyitjuk meg. Mindenki talál majd valamit, amit megváltoztatna. Az nem tenne jót nekünk. az biztos, hogy az eljárás nem a parlamenti eljárások legjobbika volt, de megvannak a serpáink. Kérhetjük azt is, hogy minden frakcióból legyen egy képviselőnk, de hát ha ezt nem fogadják el, ez van. Sok időnk nincsen, úgyhogy kérem, legyünk óvatosak, ne bonyolítsuk túl a dolgokat. Ez az egyetlen tanácsom, elnézést, hogy még egyszer hozzá kellett szólnom. Köszönöm egy másik ember is újra szeretne megszólalni, Koroniszki úr. Elnézést kéret, kérek, de talán ki kell egészítenem az első felszólalásomat. Elhangzott, hogy újra meg újra gond van a tanácssal, a shell, a mély ö, szavak nem csak nyelvi, hanem nyilván politikai akaratot tükröznek, és itt ugye nagy a tét, hogy ezek jogilag behajtható elvárások, intézkedések, jogszabályok lesznek belőlük levezethetőek, vagy sem. A tanács azzal, hogy feltételes módba teszi a szöveget, ami hát stilárisan sem illik egy nyilatkozathoz, de politikailag azt jelenti, hogy nincs meg a politikai akarat arra, hogy ez a 20 elv majd tényleg érvényesüljön a jogszabályokban is, és a kormányzás napi gyakorlatában. Nagy a különbség. Sörve mondja, arra kérdezett rá, hogy mi a nagyobb csalódás. Hogy a, ha lesz egy nyilatkozatunk, de benne van a feltételes mód, vagy hogyha nincs nyilatkozat. Szerintem egy kvázi nyilatkozat, ami gyengén van megfogalmazva, csak reményeket kelt, és ezeket nem fogja majd teljesíteni, és ez számomra nem elfogadható. Ez a rosszabb, hogyha van egy feltételes módot használó nyilatkozat. Nem tudom, hogy mindenkit észrevettem, aki szót kért. Úgy látom, hogy nincs több jelentkező. Akkor talán a bizottság esetleg vállalja, hogy Mond valamit erről a dologról nekünk? Köszönöm, elnök asszony, hogy minket is szólít. Gratulálni szeretnék a serpáknak az eddigi munkához. Kiváló munkát végeztek, és tényleg eljutottunk a megegyezés küszöbéig. A bizottság is jónak tartja a szöveget, őszintén. Valamennyi tagállam hajlandó volt az elvekben megállapodni, még, még azok is, akik az elején nagyon szkeptikusan álltak hozzá a dologhoz. Úgyhogy nyilván Persze ez egy nagyon komplex téma, nehéz, rövid, egyszerűsített módon értelmezni, de ez a preambulum bekezdés, amivel itt dolgunk van, meglévő jogokat stipulál csupán. A tanács sem vitatja, hogy van egy csomó jogilag is érvényesíthető jog. A vita inkább csak az új elvekről szól, arról, hogy ezekből az elvekből mi csapódjon le majd a jogszabályokban, és mi maradjon csak hát, verbális kívánság. És van néhány ilyen elvárás, elv, ahol nagyon nem mindegy, hogy átültetik-e majd a jogszabályokba, vagy sem Ami ami az elvekben megfogalmazódik, mindenkinek tudni kell, ez nem jelent automatikus jogalkotást, akár európai, akár nemzeti szinten. És így, mint ilyen, nem lesz jogilag behajtható. Ugyanakkor a bizottság ebben nem fog belemenni. Mi világos, betartatható szabályokban vagyunk érdekeltek, egyes tagállamok a feltételes módot javasolták, ez nem túl elegáns. Egyből az merül az emberben, hogy ez opcionális ez az egész. De ha végigolvassuk a mondatot, én nem lennék annyira kiebrándult, hiszen a feltételes módot az is indokolhatja, hogy mivel, éppen mivel még nincsenek ezekre a szabályok, ezért csak fokozatosan lesznek bevezetve. Egyetértek azzal, hogy nem elegáns ez a feltételes mód, és mi magunk sem feltételes módot javasoltunk a serpákkal közösen. Ha, ha már meg kell egyezni, akkor mi a woodból sudot csinálnánk, hogy legyen benne egy kis kényszer, még ha feltételes is, de ezzel meg megint csak más tagállamok nem értenének egyet. Ha a szöveg többi bekezdését nézzük, ott ezekben is vannak nem túl elegáns megfogalmazások. Nem tudom, hogy nem tudom mindegyik esetében, hogy miért ragaszkodnak hozzá a szerzőik, hozzájuk szerzőik kár lenne most ebből a szóról, a feltételességről szóló vitából egy akkorát kikerekíteni, ami végül is esetleg teljesen blokkolja a folyamatot. Hiszen már majdnem megegyezett a három intézmény. Valójában a parlamentnél van a labda, hogy köti-e az ebetakaróhoz, vagy elfogadja ezt így. Remélem, hogy hasznos módon egészítettem ki az elhangzottakat. Köszönjük, Szervasz úr! Hallgassuk meg most újra a sárpákat. Fennelkendere urat először, hogy a mai vitából mit szült le magának. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm mindenkinek, hogy elmondta a véleményét a tárgyalásokról. Igen, ez egy sui generis helyzet, ahogy már mondtam miközben tárgyalunk, kell kitalálnunk új dolgokat, de bár először fordul elő, szerintem ez egy nagyon jó módja, és más területeken is alkalmazható módja lenne a jogalkotás előkészítésnek. Az EBSCO tanácsnak tudnunk kell megvan a saját dinamikája. Now. In that sense, we're nearing the end and... Nem titok számunkra, vagy önök számára sem, hogy őket teljesen más dolgok motiválják, mint minket. De most a legfontosabb, hogy ezt az adódó történelmi pillanatot kihasználjuk. És egyet tudok érteni azzal, hogy pragmatikusan járjunk el, de ez nem jelentheti persze azt, hogy a szövegbe bármit hagyunk belemagyarázni, vagy olyan szöveget írunk, amiben minden belemagyarázható. Mint harmadik serpa, személy szerint jobbnak tartanám, hogyha nem ad personam, hanem ad funkciónam módon képviseltetnék magukat a tagállamok is. Ami a csúcs találkozót illeti, Rodriguez kolléganővel egyetértek, erős küldettséget kéne neveznünk, amelyben minden parlamenti frakció képviseltetve van. A dokumentum szimbolikus lesz, ezt előre is tudjuk. De azért a szimbólumoknak van jelentősége, mert ha egy új időszakot fényjelez ez a szimbólum, akkor már megérte. Örülök annak, hogy a parlament egyáltalán ott van az asztalnál, az első körtől az utolsóig nem volt ez mindig ilyen boldog folyamat más témák kapcsán. Lambert asszonynak igaza van, most kettős a feladatunk és a kihívás előttünk, hogy folyamatosan ö, reflektáljunk a saját szerepünkre, hogy például a proklamáció utáni részben mit fogalmazunk meg. Behozzuk-e az európai szociális pilléről való gondolkodást ide például? Jó lenne, hogyha ebben mindenki elmondaná a véleményét, és minél hamarabb megegyeznénk. Köszönöm, Rodríguez asszony! Egyetértek a kollégákkal abban, hogy jobb, hogyha ö, egy második alelnök képviseli az Európai Parlament egészét. Nem sokára úgy néz ki, hogy lezárul a tárgyalás sorozat. és pont ebben az utolsó fázisban különösen fontos, hogy az EMP bizottság óra szinten tájékoztatva legyen. Hogy mi hangzik el a Gothenburgi csúcson, nagyon nem mindegy, hiszen a parlament képviseli a választók érdekeit, és ez egy nagyon fontos üzenet, ami ott majd elhangzik. Én támogatni tudom azt az elképzelést, hogy, hogy amennyiben lehetséges, főleg a szociális partnerek tekintetében, a mi szempontjainkat kötelezően minden ö, fórumon meghallgassák, és azt is, azt a kötelez, kötele, követelésünket, hogy ne csak az eurozóna, hanem az Európai Unió teljes területe legyen lefedve. Itt nem csak egy szóról van szó, nem csak a wood meg a should hanem az az attitűd forog kockán, ami valaha elindította ezt a folyamatot. Noha sikeresen túljutottunk sok zökkenőn, és 20 elvet egyenként bevezettünk, amely az európai polgárt védeni, de ezek végrehajthatósága nem világos. Nem hagyhatjuk abba a munkát félúton. Igenis kell szerintem egy törvényességi módszer, amely kinyitja a kapukat. A háromoldal egyeztetések során gyakran előfordul, illetve ez az elnökség dolga, hogy kompromisszumra juttassa a tárgyaló feleket. És mi nyíltattak vagyunk a kompromisszumra, de világosan leszögeztük, és a politikai bölcsesség is ezt mondatta velünk, velünk hogy ne adjuk ki a kártyáinkat túl hamar, ne keltsünk olyan politikai benyomást, hogy túlzottan engedékenyek vagyunk. Káza úr, leszeretném szögezni, hogy nem értek egyet Rodriguez azt, hogy éppen kifejtett álláspontjával. Ő nem a parlamentet képviseli, hanem Tommal közösen a mi frakciónkat képviseli, és ö, szeretném leszögezni, hogy amit ő személy szerint képvisel, az nem a frakció többségi álláspontja. Nem akarom ezt személyes vitává ö, csúfítani, mert nagyjából ugyanazt akarjuk, de ebben a kérdésben ö, nálunk a többségi vélemény az, hogy meg kell egyezni a tanácssal, ez úgyis egy nem kötelező érvényű nyilatkozat, nem kell itt a szavakon fennakadni. Majd, ha újra szóba kerül ez a vita, akkor, akkor figyeljünk oda arra, hogy a sárpáink tényleg az egész bizottságot és frakciójuk többségét képviseljék, ne csak saját elképzeléseiket. Jungérius asszony. Felmerült bennem, hogy akkor most Káza úr azt gondolja, hogy szavazzunk kell arról, hogy ez bekerüljön, vagy nem? Mert ha ön azt mondja, hogy Rodriguez asszony nem a szakbizottság többségét képviseli, akkor nem tudom, hogy ön hogyan számolt, vagy úgy gondolja, hogy akkor legyen szavazás erről, vagy ne legyen? Számomra egy dolog fontos, és szerintem ez az egész gyakorlat lényege. A legfontosabb tehát az, hogy ne csak egy jó tárgyalásra, egy jó egyeztetésre kerüljön sok Gothenburgban, hanem legyen egy olyan üzenetünk az európai polgárok felé, amely nem csak szimbolikus értékű. Fontos, hogy szülessen ott egyfajta nyilatkozat de hát, hogyha szavazni szeretne, hát most nem tudunk szavazni, hát pont ez a lényeg. Hangzik a válasz, nem tudunk szavazni, mert ha szavazunk, biztos nem fogjuk aláírni a nyilatkozatot, mert ezzel megnyitnánk Pandora szelencéjét. A sárpák is tudják, hogy nem igazán tudunk szavazni, nem tudunk semmin változtatni. Ez az egész csak kárt okozna mindannyiunk számára, a szocialisták számára is károkat okozna, Úgyhogy szerintem ezt hagyjuk. Nem én voltam az, aki ezt a problémát felvetette, a Wood problémáját, hanem Rodriguez asszony a bevezetőjében. Szerintem legalább a szakbizottság többségének és a parlament többségének a támogatását kellene élvezni. Nem elég, hogy a saját személyes nézeteit követi. Ez nem maradhat egy ö, olyan dolog, amely csak egy, egy személy véleményét tükrözi, hanem az egész parlamentet kell képviselnie. Szerintem ne nyissuk meg Pandora szelencéjét, ne szavazzunk erről, itt van egy megállapodás, ez már csak rosszabb lesz. És egyébként is csak a populistákat segítenénk ezzel, rajtunk ez nem segít. Köszönöm. Köszönjük szépen! Nem vagyok biztos benne, hogy most, hogy csak ilyen kevés képviselő van itt, bármi más eredményre jutnánk. Pirinszki úr még egyszer kérje szót, nem? Szerintem csodálatos, hogy vitát tarthatunk erről a témáról. Lenyűgöző, hogy beszélhetünk a szociális pilléről, a szociális agendáról, mégpedig pont most, amikor már közelítünk az európai választásokhoz. Fontos, hogy legyen egy agendánk. A szocialisták, a néppárt, a liberális frakció és az összes többi frakció számára is fontos ez, kell egy olyan agenda, amelynek szociális tartalma is van, szociális ügyekkel foglalkozik. Nem elég a digitális kérdésekkel foglalkozni például, mert ez utóbbi egyáltalán nem érdekli a polgárokat. Ez itt az polgárok életéről szól, a méltóságukról, az igazságosságról, és ez egy a megfelelő irányba tett, megfelelő lépés. Nem szeretném, hogy ha ez az egész dugába dőlne, csak azért, mert most itt nem tudunk egymással megállapodni a konkrét megfogalmazást illetően. Biztos vagyok benne, hogy a vita informálisan folytatódik, még az is lehet, hogy formális keretek között is vissza kell térni erre a kérdésre. Szerintem ne engedjük, hogy elvonjuk az energiát az ülés előkészítésétől, mert sok mindenben egyetértünk, mindannyian egyetértünk abban, hogy ez mennyire fontos. Ez nem jelenti azt, hogy nem fogunk visszatérni a megfogalmazás kérdésére, visszatérhetünk rá akár, de szerintem ez nem béníthat meg bennünket. A lehető leghangosabban hallatjuk majd a hangunkat, a lehetőleg egységesebben lépünk fel, önmagában a tény, hogy vitázunk, hogy van egy kezdeményezés, és van valamiféle elmozdulás, már önmagában ez a tény is. Kiváló kiindulási pont. Ennél pontosabban nem tudom összefoglalni a vitát, mert hát láthattuk, hogy azért vannak nézeteltérések. Nem gondolom, hogy olyan nagy az ellentét, de majd lesz még lehetőségünk ezeket a kérdéseket kitárgyalni. A serpákhoz fordulva azt mondanám, hogy lehet, hogy kell még találkoznunk, lehet, hogy erre még szükség lesz, és remélem, hogy igent mondanak majd a meghívásunkra, mert előfordulhat, hogy még szeretnénk kérdezni önöktől. És aztán lesz egy informális találkozó is, ami a szakbizottságot illeti, persze soha nem leszünk elégedettek, hiszen hát a mi szakbizottságunk felel ezekért az ügyekért, ezekért a kérdésekért, és nem lehetünk elégedettek, ha nem képviseltethetjük magunkat. Gothenburgban. És persze a politikai frakcióknak is képviseltetniük kellene magukat. Lehet, hogy ezt a csatát elveszítjük, de persze harcolni fogunk ezért is. Ahogyan Rodriguez asszony is felvette a harcot. Mindent megteszünk a magunk részéről, folyamatosan tájékoztatjuk majd egymást, és lehet, hogy majd szükség lesz még további egyeztetésekre is. Köszönöm, hogy itt voltak, és köszönöm mindenkinek a támogatást, és köszönöm a hozzászólásokat. Köszönöm szépen, a mai ülésnek vége. Yeah, I didn't say when we have the next meeting, but that not, not